O signor Presidente. Az elnök. Ja. Muito van noite. Um... Jó estét kívánok mindenkinek! Folytatjuk a plenáris ülésünket. Következzék most a szavazások harmadik körének eredményeinek a bejelentése. Az eredmények a következőképpen alakulnak. A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni büntetőeljárás újbóli megnyitása, az uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt elfogadva. Bankónió 2019. évi éves jelentés elfogadva. A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások elfogadva. Keleti partnerség elfogadva. A Nyugat-Balkánnal kapcsolatos kezdeményezés elfogadva. Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően elfogadva. Igazgatási együttműködés az adózás területén egyes határidőknek a COVID-19 világjárvány miatti halasztása elfogadva. MVA elfogadva. Európai polgári kezdeményezés elfogadva. intézményközi tárgyalásokkal kapcsolatos szöveg. Elfogadva rasszizmus elleni tüntetések George Floyd halálát követően elfogadva. A kínai népköztársaság Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénye és annak szükségessége, hogy az EU megvédje Hongkong magas szintű autonómiáját, elfogadva. A Schengeni térségben tapasztalható helyzet a COVID-19 kitörését követően elfogadva. És végezetül a határát lépő munkavállalók és az idény munkások európai védelme a COVID-19 válsággal összefüggésben elfogadva. Ezek voltak tehát a harmadik szavazás eredményei. Az eredményeket a kivetítőn is láthatták, és az interneten is felelhetők lesznek majd. A júniusi plenáris ülés jegyzőkönyvét a következő ülésszak elején fogadja majd el az Európai Parlament, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor azokat az állásfoglalásokat, amelyeket ezen az ülésen elfogadtunk, továbbítom az állásfoglalásban említett személyek és intézmények felé. Senki nem kért szót, ezennel az ülést lezárom. Mindenkinek további szép estét kívánok!